nem mindig segítették a közös munkát. Örülünk annak, hogy ön egy elkötelezett európai, és köszönjük szépen az ön jó humorérzékét is. És ön azt mondta, hogy Európa a nacionalisták elleni harcot meg kell vívja, mert Európa bizony egy közös élet, a béke projektje, és ezért köszönjük szépen önnek is a munkáját, és nagyra becsüljük az ön tevékenységét. Köszönöm szépen, Csolos, biztos, illetve Csolos úrja szó. Monsieur le Président. Tisztelt bizottsági elnök úr, kedves Jean-Claude! Szeretném kihasználni ezt a fontos pillanatot, hogy megköszönjem nem csak a bizottság élén végzett munkáját, hanem a meggyőződéses európaiként végzett munkáját elég egész pályája során. Ezért nagyon sok köszönet illeti önt. Az ön munkájának köszönhetően a Brexit-tel szemben a pénzügyi válság körülményei között a menekült válságot is kezelni tudta, és úgy gondolom, hogy mindenki köszönetet mond önnek az európai egységért, amit sikerült fenntartani. Egyesek azt mondták, hogy az önök bizottsága az utolsó esélybizottsága bizottsága most egy új bizottság lép hivatalba, és az Európa elleneseknek nem sikerült elérni azt, amit akartak. A parlament továbbra is Európáért dolgozik, és bízunk benne, hogy az új bizottság az új esélybizottsága lesz. A az évek során, amikor ön irányította a bizottságot, nagyon sok eredmény született, számos konkrét példát mondhatnék, de én kifejezetten a Juncker tervet szeretném hangsúlyozni, mert úgy gondolom, hogy nem beszéltünk róla eleget a kezetekkor. Bírálták, leírták, pedig nagyon sok konkrét eredményt hozott, és a kis és vállalkozások számára megmutatta, hogy Európa lehetőséget jelent, és az innovatív projektek sikeresek lehetnek. Ön is mondta, hogy politizáltabb bizottságot akart irányítani, és úgy gondolom, hogy kialakult egy folyamat, aminek eredményeképpen még inkább politikai irányt vesz majd Európa irányítása, és erre lesz szükség. Megerősített párbeszédre lesz szükség az intézmények és az európai erők között annak érdekében, hogy az önvállalásának tárgyát képező közös Európa tovább épülhessen. Kedves Jean-Claude, köszönöm szépen a munkáját, köszönöm az ön által irányított bizottságnak, hogy ennyit tett Európáért. Köszönöm. Köszönöm Lambert elnök úr. most a szó. Tisztelt elnök úr, kedves Jean-Claude, a zöld frakció nevében öt év után tartozom azzal, hogy korrekt mérleget vonjak az ön munkájáról. Annak idején önre szavaztam, mint bizottsági elnök jelöltre, annak ellenére, hogy Luxemburgnak adóparadicsom ügye volt. Azt gondoltam, hogy talán a rablóból lesz a legjobb pandúr Pierre Moscovici és a parlament munkája eredményeképpen el kell ismernünk, hogy az önbizottsága idején az adó igazság ügye előre lépett, de azt is látni kell, hogy a tagállamok elutasították a teljes, elutasították az adó harmonizációt. A 116-os szerződés cikket végül ön nem vette igénybe ön egyfajta az EPP-be tévet szociáldemokrataként a kiküldött munkavállalókról, a munkaügyi ügynökségről, a, a szociális jogok deklaratív pillérének létrehozásával sokat tett, sok eredményt ért el. Ugyanakkor a kollégák is említették, hogy ideológia kevésbé korlátolt gazdasági irányítást vezetett be Európában, hogy ne eh, vak megszorítások érvényesüljenek az európai méltósággal szemben. Az európai méltóság vezérelt az önök bizottságát, és mindent megtettek annak érdekében, hogy kollektív és szolidáris választ adjon Európa a menekült válságra, de sajnos itt is a eh, tanács tett keresztbe. Sajnálom, hogy Donald Tusk úr nincs itt. A tanács az erődítmény Európát építette tovább. Ugyanakkor az ön erőfeszítései tagadhatatlanok, környezetvédelem terén azonban sokat tennivaló még, ég a ház a biodiverzitás összeomlik, az erőforrások fogytán vannak, a globalizációt pedig olyan kereskedelmi szerződések működtetik, ahol a szociális környezetvédelmi adószabályok csak díszítő elemek lehetnek az Egyesült Államokkal és mintegy 15 más országgal kötöttek kereskedelmi eh, megállapodást. Ezek produktivisták, és a környezetvédelmet, a biodiverzitást figyelmen kívül eh, hagyják. Öt évvel ezelőtt ígéretet tett rá, mégsem járult hozzá, hogy az endokrin zavaróanyagok, illetve a GMO-k ellen erőteljesebben fellépjünk. A big business a nagy hatással tudott továbbra is lenni ön nagyon félénken véte a közérdekű bejelentőket, például az autó gyártási botrány során. Tehát ez egy vegyes mérleg, az átmenet Európai Bizottságának a mérlege, de egzisztenciális válságban vagyunk. Ön azt mondta, hogy az utolsó esély bizottságát vezette. Szerencsére a most májusi választások meghazudtolták ezt. A zöldek is jelentősen kivették a részüket az eredményekből. A nemzeti preferencia logikája nem győzedelmeskedett, és továbbra is fellépünk majd ellene már az ön utóda és a következő bizottság feladata lesz, hogy egyértelműen más irányba fordítsa Európát, hogyha minden európai nőt és férfit fel akarunk sorakoztatni az európai integráció mögé. Ez az első tapasztalat ugyanis a világban a multilaterális demokráciára. Köszönöm szépen, Zárné elnök úr, köszönöm szépen, kedves Junkor úr, öt évvel ezelőtt, amikor ön itt bemutatkozott ebben a plenáris ülésteremben, akkor én elmondtam azt, hogy nem gondolom azt, hogy ön a helyes személy ennek az európai megújulásnak a központjában. De azért öt évvel később azt kell, hogy mondjam, hogy világossá vált az, hogy igazam volt ön, egy rosszabb állapotban lévő Európát ad vissza, mint az az Európa, amely öt évvel ezelőtt volt. Európa megosztott, beteg, és nem képes a kihívásokra, a modern kihívásokra, és a legfontosabb három problémára választ adni. Melyek ezek a problémák? Az első a migrációs válság kezelése, a második a gazdasági növekedés problémája, a harmadik pedig a belső biztonság kérdése. Az önbizottsága és az ön mandátuma során nem voltak képesek választ adni ezekre a problémákra, ez egy nagy fiaskó volt. És bizony a válaszokat a rossz politikákban kell keresni a bizottságon belül. Önök ugyanazokat a hibákat követték el, amelyeket már a korábbi bizottságok is elkövettek. Ön beszélt arról, hogy micsoda sikertörténet volt ez az öt év, és hogy növekedés történt, de hát azért itt hiányzik a levegő, nagyon sokat vesztettünk a gazdasági térségünkből. Ön nem beszélt arról, hogy az ipar kezd megszűnni, nagyon sok európai ipari cég megszűnt, vagy tönkrement. Ön beszélt a beruházási tervről, Persze nem tudom, hogy mennyi igaz ebből, 140 milliárdnyi a beruházások. Kár, hogy ön azt mondta, hogy 315 milliárd lesz ez a beruházási volumen. Nem tudom, hogy ez, ezek után valóban sikertörténete vagy sem. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan európai állampolgár van, aki örül annak, hogy ön végre nyugdíjba vonul, mert valóban az ön bizottsága a legrosszabb bizottság volt az elmúlt évek, sőt az Európai Unió történetében. De azért vigasztalódjon csak, mert azt gondolom, hogy az ön követő személy lehet, hogy még rosszabb eredményeket mutat majd fel. Nem hiszem, hogy ez mind jó hír az emberek számára, de mi mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ezek az óriási hibák ne történjenek meg a következő öt év során. Köszönöm. Honorevole eh, Leduc, Leduc. Legutkó következik. Uh, thank you. Köszönöm, elnök úr. Juncker elnök úr, hagyj kezdjem el azzal, hogy kifejezem nagy becsöröbősülésemet, elkötelezettségem mellett, a közszolgálat mellett tett elkötelezettségért. Nagyon sok dolog miatt érdemel dicséretet, és a munkája és a csapata munkája nagyra becsülést érdemel sok dologban. A belső piac erősítésért tehát erőfeszítéseikért, a biztonság, a energia ellátás biztonsága, a gazdaságba tett beruházások katalizálásáért, vagy a kis ö, gazdaságok érdekében, tehát mezőgazdasági kisgazdaságok érdekében tett lépéseiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mind a mellett az ön hivatali idejét nagyon sok csalódás övezi, és elvesztettük az egyik legnagyobb tagállamunkat, a egyik legbefolyásosabb külső és belső politikai szempontból legbefolyásosabb államot a világon. Ennek elvesztése történelmi léptékű csalódás, és azt nem lehet mondani, hogy ezért önt semmiféle felelősség nem terheli, mert hogy, mert hogy kéne vállalja a felelősséget részben ezért, és ami aggaszt engem, hogy az Egyesült Királyság kilépése nem indított el, ahogy kellett volna, semmiféle gondolkozási, önvizsgálati folyamatot az okok vizsgálata során. Barnier úr beszélt ugyan egy reflexiós időszakról korábban, ma reggel, de én azt vártam volna, hogy ez a Brexit előtt történik, és nem utána. Ehelyett olyan politikát folytattak, amely mélyítette a megosztottságot, súlyosbította a problémákat. A kilépő bizottság, az ön bizottsága, elnök úr, a, a, demokratikusan választott európai kormányok ellen indított szakpolitikát, ilyet sose láttunk még, és ez katasztrofális következményekkel járhat, és kettős mérce alkalmazásához vezetett sok esetben. Egyes országokkal szemben a legkeményebben felléptek, miközben másokkal szemben, másokkal kapcsolatban szemet hunytak, akkor is, akkor megsértette a szabályokat. Megengedték egy országnak, a tagállamnak, hogy a migrációs szabályokat eh, abszolút megsértse, aztán más tagállamokra pedig ráerőltettek, meg szavazókra olyan politikákat, amiknek nem akarták azt. Ez is komolyan megosztotta. Ez is komoly megosztó hatással volt. Úgy az Európai Unió cél az lehetne volna, hogy az embereket és az országokat közelebb hozza egymáshoz, és nem eltaszítja egymástól. És a most kilépő bizottság, sajnálattal mondom, Juncker úr, az első bizottság volt, amely többet tett azért, hogy az embereket és az országokkal egymástól eltávolítsa, mint sem azért, hogy közelebb hozza őket. Obri elnöki a szó. Monsieur, Monsieur Juncker, comment ne pas commencer ce bilan sans lister nem lehet azzal kezdeni, hogy ne beszéljünk a Paradise Paperről, a Panama Papersről és a nagyon számos botrányról, az X-Lux, a LuxLeaks, amely az ön hazájából származik ráadásul, amely ugye egy paradicsom, egy adóparadicsom az Európai Unión belül. Ön volt az Európai Bizottság élén, és biztos, hogy vannak olyan biztosok, akik jól dolgoztak, de azért mégiscsak egy kicsit olyan ez, mint hogyha azt mondanánk a Monsantónak, hogy többet ne használjon peszticideket. Ön a szociális Európáról beszélt, de ez nem valósult meg. Hol van az európai minimálbér, amelyre szintén ígéretet tette, ez sem valósult meg. Ami a klímahelyzetet illeti, az is igaz, hogy ezzel kapcsolatban 5 évvel ezelőtt nem tett kötelezettségvállalásokat, és nem is történt semmi. Úgyhogy az, ha mérleget akarunk vonni az öntevékenységével kapcsolatban, azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk azt a 16 ezer szemét, aki a földközi tengerbe fulladt bele, és Európát, amely egyre inkább egy erődítményhez hasonlít. Ön azt hiszem, hogy a következő bizottsággal szemben nagyon rossz Európát hagyott itt, úgyhogy nem lehet olyan demokratikus válaszokat adni, amelyek az európai szerződéssel ellentétesek. Mi viszont pont az ellenkezőjéből indulunk ki. Nem lehet demokrácia nélkül az európai szerződésekre hivatkozni. Sokan kérik a polgárok közül a szociális jogok megvalósulását, ezzel kapcsolatban mi azt szeretnénk, önnek is kívánni, hogy gyönyörű a legyenek, gyönyörűek legyenek a nyugdíjas évei, és itt van egy kis ajándék, tessék haza menni, vigye ezt haza önnel, magával Luxemburgba, és nagyon szép nyugdíjas éveket kívánunk. Köszönöm. Honorevole Evi. Evi asszony következik, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juncker úr, az ön mandátuma és a bizottság mandátuma a végéhez érkezett, tehát megérkezik a mérlegvonás időszaka. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok minden tantárgyra különböző jegyeket adni, azért sem, mert nagyon sok egyébként bukás lenne. Itt van a Juncker terv például, ez egy olyan terv, amely nem az energiahatékonyság és a zöld gazdaság irányába mutat, hanem továbbra is a foszilis energiaforrásokat támogatja. 195 projektet fogadtak el 2017-ben, ebből több mint 70 földgázra és majdnem 10 kőolajra vonatkozik. 55 a következő évben is ezekből a projektekből a fosszilis energiaforrásokat támogatja. Így akarunk átmenetet, energia átmenetet? Én azt gondolom, hogy az öntevékenysége a klímaváltozás ellen, elleni harc ellenébe megy. Ezt kell elmagyarázni azoknak a fiataloknak, akik az európai utcákon, a fővárosokban tüntetnek ami az új beruházási tervet illeti, fenntartható terveket szeretnénk. Erre utalt von der Leyen asszony is 1, milliárd eur, 1 billió eurót szeretne a klímaváltozás elleni harcra szánni. Reméljük, hogy itt nem megint különböző dolgokra fognak hivatkozni, amelyek egyébként sohasem valósulnak meg. Még a számvevőszék is utalt a különböző kis trükkökre, amelyek ebben a tervben tapasztalhatóak. Én azt gondolom, hogy itt egy igazi zöld beruházási tervre van szükség, és nem pedig fikciókra, amelyeket ön talált ki, Juncker úr. Most pedig a vita végén szeretném megadni a szót Juncker úrnak. Igen, elnök úr. Szeretnék eh, mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben a vitában, különösen azoknak, akik eh, dicsérő eh, szavakat használtak, és Czánni úrtól azt kérem, hogy jobban tanulmányozza az adatokat, és akkor nem fog hamis számokat idézni. Presidente Juncker... Juncker elnök úr, kedves európai biztosok, köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönjük az elkötelezettségüket, az európai értékek védelmét, és az Európai Parlament nevében szeretném önöknek tolmácsolni a tiszteletünket és a köszönetünket az önök munkájáért, az önök elkötelezettségéért, amelyet Európa irányába mutattak. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, és akkor most felfüggesztjük egy pillanatra az ülést, és aztán folytatjuk majd a szavazással. Please, dear colleagues, just take... Kedves kollégák, mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhetjük a szavazást. So, ich darf Ihnen... No, akkor szeretném közölni önökkel, hogy az EFKON és az ENVI szakbizottság döntött, a tanácsban első olvasat után intézményközi tárgyalásokba kezdenek, a 72-es házszabálycik alapján a parlament első olvasatában elfogadott álláspontját illetően a weboldalon, a plenáris weboldalán elérhető a szöveg, és az ülés jegyzőkönyvben is nyilvánossá tesszük. Most pedig következnek maguk a szavazások. Elsőként Binkli kollega jelentése az Európai Globalizációs és Alkalmazkodási Alap tárgyában. Név szerint fogunk szavazni erről a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Is this no? No. Can I close? Ich schließe. Ich schließe. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő jelentés következik Davis kollega tollából, halászati jogokról szól. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ah, this is them. Okay. Ich schließe die Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább. Overfeld kollega jelentése a 2020-as költségvetésről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább. A sürgősségi eljárások a közlekedési szakbizottság körében név szerint szavazunk róla, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen a részvételüket. Az ülést délután három óráig felfüggesztjük. Köszönöm, viszontlátásra!